Ciao Teresa. Good morning. Jó, jó reggelt kívánok, elkezdhetnénk az ülésünket. Kérem, kedves kollégák. Good morning to you. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Allora, apriamo la Megnyitom a mai ülésünket. A napi rendtervezet elfogadásával kezdjük. A napi renden két szavazásunk is lesz. Az egyik a Buzutil jelentés, a másik pedig a Kuntis jelentés. Aztán a Petíciós Bizottság 2011-es évi tevékenységeiről szóló éves jelentésről Csicseszter kollega fog beszélni, aztán vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárásáról szóló jogszabályról. Auken képviselő asszony fog beszámolni, valamint az állatok védelme és az állatjóléte vonatkozó Európai Unió stratégiáról Bosszináró kollega <clears throat> fog beszámolni. Vannak petíciók a az állatjóléttel kapcsolatosan a kóbor kutyák problémájait is felvetjük majd aztán a berlini látogatást, kapcsolatosan lesz beszámoló, a romániai látogatásról szóló beszámolót elhalasztjuk a következő ülésre. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a 11-es, 12-es, 13-as napirend tervezettek kapcsán itt lesznek a petíciók benyújtói is, délután pedig a 16, 17 és a 18-as napirendi pontokkal kapcsolatos petíciók benyújtói lesznek itt. Ha nincs semmiféle észrevétel, akkor kérem, hogy fogadjuk el a napirend tervezetet, azzal az egy módosítással, hogy a romániai látogatást, szóló beszámolót elhalasztjuk. Tehát, hogyha nincs észrevétel, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. A második napirendi pont az a február 27-28-i ülés jegyzőkönyveinek elfogadása ezzel kapcsolatosan. Ha nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekinthetjük a jegyzőkönyveket is kiosztottuk a napirend tervezethez kapcsolódóan a különböző dokumentumokat, és hogyha nincs semmiféle észrevételük az ülés végéig, ezeket a dokumentumokat is elfogadottnak tekintjük. Nincs más közleményem, tehát átérnék az ötös napirendi pontra, ez pedig a szavazás. Megnyitom a szavazást. Két dokumentumról fogunk szavazni. Az egyik, az első, az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggája az egységes piac működésével kapcsolatban című jelentés. Buszutil kollega az előadó, aki úgy tűnik nincs itt a teremben. Tehát akkor nem kérdezem meg tőle, hogy fel akar-e szólalni, mivel nincs itt a teremben. Kedves kollégák, hogyha nincs ellenvetésük, mivel Buszutil kollega nincs itt, akkor megfordítanánk a szavazás sorrendjét, és először a Kuntis jelentésről szavaznánk, tehát a másodikról, és megvárjuk majd a Buzutvi kollégát, és akkor szavaznánk az ő jelentéséről. Jó, hogyha ez így rendben van, akkor áttérünk, elkezdjük a szavazást. A Kuntis jelentésről először megkérdezem a kollégát, hogy van-e mondani valója még a szavazás előtt? Igen. Öni a szó. Yeah, nem Huntis úr vagyok, hanem Huntis képviselem, aki Görögországban egyetértek azzal, hogy így legyen a szavazás. Köszönöm. Allora. Nos, megnyitjuk a szavazást. Szavazásra bocsátom az egyes módosítót, egyes bekezdés Tabajdi módosító kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas Kuntis kollégáé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, egyes bekezdés, jár kollega és szalagvarákos kollégái mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító, Mölcer kollega módosítója mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ötös módosító, egyes bekezdés, Valesz a kollega két részben az első részre szavazunk, először kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen, ellen, tehát az egyes módosítót elfogadtuk, akkor ez okafogyottá válik a második rész, tehát elnézést kérek, a második részre nem kellett volna szavazni. Hatos módosító, új egyes, Tabajdi kollégái. Mm, két részben az első része szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum, kettes bekezdés, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító, Hárton kollégáé mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Meg kellene ismételni ezt a szavazást. A nyolcas módosító, kettes bekezdés, Harton kollega módosítója, még egyszer mellette, ellene. Eight. Ah, Eight. Eight. Eight. Eight. Eight. Eight. Eight. Eight. 8. Tehát itt a 8-asról volt szó, kettes bekezdés, 8-as módosítóról volt szó. Amendment 8. 8-as módosító, kettes bekezdés, Hartong úr módosítójáról szavazunk. Ismétlem akkor a nyolcas módosító, kettes bekezdés, Harton kollégájék. Még egyszer szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító, kettes a új bekezdés, Kuntis kollégájé mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, négyes bekezdés mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító négy új bekezdés Merkis asszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-es, 5-ös bekezdés Miranda mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as, 5 új bekezdés, 5 Kuntis, itt van egy szóbeli módosító, van-e észrevétel vagy elemetés a szóbeli módosítással kapcsolatosan nincs, akkor így ö, módosítva szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, 6-os bekezdés Miranda mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító, 6-os Kuntis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es, 7-es bekezdés Kuntis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es, 7 a új bekezdés Kantis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as, 8-as bekezdés Miranda mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító 8-as Mölcer mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös 9-es bekezdés Hartong kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 26, 9-es bekezdés Kuntis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 27-es jár Szalavrákosz 9-es bekezdésnél mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 28-as Paxas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum, tízes bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-es, a 11-es bekezdés Mölcer. Ez egy technikai módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös, 90 új bekezdés jár Szalavrákosz mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os 11 új bekezdés Merkis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es 12-es bekezdés jár mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a 38-as, 39-es, 40-esek okafogyottá válnak, tehát átérünk a 41-es módosítóra, a tabajdi módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42-es, 13-as bekezdés jár mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43-as, 14-es bekezdés jár Szalavrákosz mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44-es, 14 a új bekezdés Paxas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 45-ös, 15-ös bekezdés Mölcer mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os, 15-ös bekezdés Vertman mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es 15a új bekezdés Merkis mellett ellen 10 tartózkodás elutasítottuk, 48-as 15a új bekezdés Kuntis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig záró szavazás következik a véleményről, kiszavaz mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. Ö, és ahogy látjuk, teljesen egyhangú, egységes volt a szavazás. Most már itt van velünk Buszuti kollega is, Kuntis úr nevében. Igen, hogyha szabad elnök asszony, a kettes módosító ö, okafogyat kell. A ö, okafogadott kellett ö, legyen a kettes módosító. Ö, mert a, az előzőről ilyen értelemben olyan értelme történt döntés, hogy ez kihat rá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nem csak ezért az észrevételért, hanem a Kuntis kollégának is köszönöm az elvégzett munkáját. Most pedig Áttérünk a következő jelentésre. Itt van már Buzuti kollega, megérkezett. Tehát akkor szavazásra bocsáthatjuk az ő jelentését, a Buzuti jelentést. Buzuti kollega kíván ö, szólni, nem? Akkor ö, kezdjük is el a szavazást. Egyes, kettes cikk, Prender Gast módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas cikk, kettes módosító Prendergast mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármast visszavonták, egyes kompromisszum, négyes cikk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos, Kuntis két részben. Először az első részt bocsátom szavazásra, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A második részt bocsátom szavazásra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, öt cikk, rendelgázt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5 a új cikk 8-as módosító Kuntis mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. hatos cikk, 9-es módosító, Kuntis mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as cikk, 10-es módosító, Prendergast mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító, 8-as a új cikk Becker mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosítót visszavonták, tehát az egészre szavazunk most. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezt is egyhangulag elfogadtuk. Köszönetet mondok Buszutil kollégának az elvégzett munkájáért. Tehát akkor le is zárhatjuk a szavazást. Most pedig áttérünk a vitára a 7-es, 8-as, 9-es napirendi pontok következnek. Először a 7-es napirendi pont a 2011-es évi tevékenységünkről szól. Csicseszter kollega, az előadó, megkapja a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom ezt a jelentéstervezetet bizottság tevékenységéről 2011-ben. Szeretném Szeretnék kiemelni egy-két pontot a szövegben, felhívni erre a kollégák figyelmét. És kérem, hogy gondolkodjanak el, nagyon érdekes statisztikákról, amelyek a magyarázat részben vannak. Nos, először azra szeretném felhívni a kollégák figyelmét, hogy üdvözöljük a parlament döntését, mi szerint megpróbálunk gyakorlatiasabb és kezelhetőbb lehetőséget adni a honlapunkon a petíciókhoz bemutatni, hogy milyen a petíciós eljárás a petíciós bizottságnak ez is a dolga, de meg is tesszük. Második megjegyzés. A negyedik bekezdésben, ahol megerősítjük elhatározásunkat, hogy a polgárok alapvető jogait védjük politikai befolyásunk bevetésével. Azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos kimondani, ezzel a nemzeti és más hatóságokat kellemetlen helyzetbe tudjuk hozni, és befolyásolni tudjuk, hogy hozanak döntést. Azt hiszem, hogy a végrehajtó hatalommal szemben ez a helyes fellépés. Szeretném felhívni a figyelmet még két témára, amely az év során előfordult. Az egyik a folyamatos gondunk a spanyolországi tulajdonkérdésekkel kapcsolatban több bekezdés is foglalkozik ezzel. Ővasolt tengerpart kapcsolatban sok az ilyen ingatlan tulajdonjogi kérdés. És itt konfliktus van a partvidék környezeti értékeinek védelme és a tulajdonosok érdekeinek védelme között. Itt viszonylagos hatályú jogi intézkedések történtek. Ezen túl a 15. bekezdésben kérjük a bizottságot, hogy lépjem fel azokban az ügyekben, amelyekben megkeresték a petíciós bizottság, környezeti hatásvizsgálatokról van szó, és szeretnénk, hogyha jobbak lennének a hatásvizsgálatok, és hogyha ezeket független szakértők végeznék. Nos, ezek azok a pontok, amelyekre szeretném felhívni a figyelmüket. Szívesen veszem, hogyha kollégák ezeket kommentálják, és szeretném felhívni a figyelmüket arra a statisztikára, amely szerepel az indokolásban. Mert úgy gondolom, hogy jó látni, hogy mennyi munkát végzett ez a szakbizottság, és mi a forrása a petícióknak, és mi a trend, főleg az elfogadhatónak minősített petíciók esetében és, ö, vannak, és milyenek azok, amelyek nem fogadhatóak be. A, ö, az állampolgársága petíciót bemutatóknak ö, a, az érintett ország, a témák, ez mind a kimutatás témája az alapvető jogok, környezet, piac. Utána vizsgáltuk a petíciók közül azokat, amelyek környezettel foglalkoznak, hulladékkal foglalkoznak, az alapjogi elemeket is igazságügy, tulajdonjog. Statisztika van a belső piaci petíciókról is. Sok az anyag, nem akarok mindenem végigmenni, csak szeretnék emlékeztetni rá, hogy tavaly, tavaly 242 petíció szerző jött el az üléseinkre, hogy fogalmazza meg agájait. Nagyon fontos, hogy a petíciók szerzői eljöhessenek, és hogy az ő jelenlétükben történjék a téma megtárgyalása. Elnök úr, ennyi a bevezetés, várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Chichester úr. Villán úr kért szót, utána Malanok, Baszeszko asszony. Köszönöm szépen, köszönöm Csiszeszer úrnak a kiváló jelentést, Szeretnék néhány dolgot aláhúzni. Nagyra értékelem a konkrétumokat. Fontos, hogy az évesi jelentés ne csak általában szóljon a helyzetről, hanem elemezze. Nem csak arról van szó, hogy a törvényesség szellemében járunk el, akkor nem leszünk érdekesek a közönség számára. Azt hiszem ez modell arra, hogy milyen legyen az éves jelentés. Még néhány megjegyzés. A Lady Costas törvényre térnék most Lady la Costas törvényre térnék ki. teljesen önkényesen alkalmazzák. átlátható, stabil, koherens jogalkalmazásra van szükség. Ezért egyfajta modell a lei de las costas. Nem jogalkalmazásról beszélnék, hanem egyszerűen a törvény önkényes alkalmazásáról. Valenciában voltam, és szinte belelógott a lábam a tengerbe. Ezt a szállót, ahol ö, ö, voltam, nyilvánvalóan a törvény ö, megszegésével építették. Teljesen megértettem a petíció Szeretném aláhúzni, hogy nagyon tetszik, hogy a római eh, kérdést is említett. Ez komoly teher az EU eh, számára. A roma kérdést említette, ez komoly teher az EU eh, számára. Szóval összességében nagyon szépen köszönöm. Thank you. Elnök, köszönöm szépen. William úr. Köszönöm szépen, és chichester úrnak is köszönjük ezt az expozét. Nagy mértékben tudom támogatni mindez, amit, mindazt, amit elhangzott, úgyhogy nem is szeretném megismételni. Gondolok itt eh, a portára, illetve hát azt, eh, illetően amit Oken asszony mondott, de erre talán még vissza is fogok térni. Arra szeretném itt ösztönözni a kollégákat, hogy egy pár gondolatot azért még fűzzünk bele ebbe a jelentésbe, ami a saját munkánkra vonatkozik, hiszen azért az elmúlt években nagyon sok javulás történt a e tekintetben. Persze azért van még lehetőség arra, hogy javuljunk, főleg ha felfelé tekintünk. Egy régi hobbimat venném alapul, amikor egy példával illusztrálnám, hogy mire is gondolok. Nem tartom azt megfelelőnek, különösen akkor, hogyha sürgős eseteket kell megtárgyalnunk a, itt a szakbizottságban, és mondjuk 2014-ben ugye választások lesznek, 2013-ban bejön egy petíció, látszik, hogy sürgős, lehet, hogy el is kellene utazni a területre, és márciusban azt halljuk, hogy hát sajnálom, március és július között nem tettünk semmit, mert választások vannak. Tehát a sürgős petíciókat tekintve, amelyek az emberek kívánalmaira vonatkoznak, azok július síg, tehát 2014 júliusáig megoldásra kerüljenek, tehát legyenek olyan kijelölt kollégák, akik ezeket az ügyeket kezelik, majd pedig átadják az új megválasztott képviselőknek, hogy ne vesztegessünk el egy egész évet, hiszen akkor a petíciót benyújtók hitetlenkedve fogadják az, hogy egy évig tart, amíg a parlament választ tud adni, miközben semmilyen lépés előre nem történik, és tájékoztatást sem adunk a petíciót benyújtónak. Az is jó volna, hogy ez az éves jelentés arra is kerüljön felhasználásra, hogy világosan kifejezésre juttassa azt, hogy hol vannak a munkánk határai az európai polgári kezdeményezés tekintetében, hol vannak az átmenetek, a metszetek, illetve hol vannak a vizsgálóbizottságok felé való átjárhatósági lehetőségek. Ugye most is van egy zajló vizsgálóbizottság, és hát a kontaktus a kettő között létezik, csak ezt ismerni kell. Aztán az óvatosság is egy fontos elv, amikor fogalmazunk, tehát lehetne azért arra is utalni, hogy bizonyos petíciók esetében jó volna, hogyha a tagállam vagy a képviselő, egy-egy képviselő megjelenne vagy a tagállamból, vagy a bizottságtól. Úgyhogy ez az éves jelentés szerintem igenis alkalmas arra, hogy ezt kiemeljük és hangsúlyozzuk, hogy egy kicsit másfajta vezérlést kapjunk, mert ha a bizottság is eljönne, akkor a tagállamok is érezhetik eh, azt, hogy eh, azért kézbe kerültek az ügyek. Ugye egyre nő a petíciók száma, és azért a tanácsal való dialógus lehet akár az egyik legjobb gyakorlat is, így is tekinthetünk erre. És akkor ezzel élhetünk is ezzel az eszközzel. Az indoklás tekintve még egy pár dolog, lehet, hogy ide azért nem lehet eh, módosítókat benyújtani de szerintem a táblázatokra vonatkozó részben fontos lenne a táblázatokat egy kicsit részletesebbé tenni, és akkor nem csak a, a tavalyi meg az az előtti évet mutatja be, hanem hosszabb időtávra vetíteni a, a trendeket. Köszönöm. Muchas Köszönöm szépen, Viland úr. Baszeszko asszonynak adom meg a szót, de a bizottság nevében szeretnék önnek gratulálni, mert ma van a születésnapja, Baszeszko asszony. Köszönöm szépen. Preda úr az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek, de sajnos nem lett jelen, mert egy másik szakbizottságban szavaz éppen és itt van a vélemény a jelentéssel kapcsolatosan. Ez egy jó jelentés, azonban szeretnénk egy bekezdést a jelentésben a nagyon jó együttműködésről az Európai Ombudsmannal. Nagyon fontos volt a bizottság szakértelme is, amelyre utalunk a jelentésben Mindenképpen ragaszkodni kell ezekhez az elemekhez, ugyanis az előző évi jelentésekben is már utaltunk ezekre az elemekre. Nagyon sok olyan petíciót kaptunk, amelyeket jelenleg az Európai Bíróság vizsgál és elemez, ami az eljárásokat illeti, azt látjuk, hogy ebben az évben csökkent a benyújtott petíciók száma. A szakbizottságunk nagyon fontos szerepet játszik, de úgy gondolom, hogy nem kellene csak ezekkel a dolgokkal foglalkozni. A négyes ponttal kapcsolatosan fontos, hogy a nemzeti hatóságokkal és az Európai Parlament más szolgálataival is együttműködjünk, ugyanis támogathatnak bennünket a tevékenységünkben. Ami a spanyolországi tengerparti törvényt illeti, a Leidekosztászt, mindenképpen egy bekezdésben kell összefoglalni az ezzel kapcsolatos petíciók elemeit. Preda úrral együttműködtünk, és azt mondhatjuk el, hogy ami a médiákat illeti, a médiumokat illeti, egyre több a petíció ezzel kapcsolatosan, elsősorban Bulgária és Romániára vonatkoztatva a szólásszabadsággal kapcsolatos, sajtószabadsággal kapcsolatos petíciókról van szó. Hat petíciót kaptunk Magyarországról, egyet Romániából, egyet Lengyelországból, egyet Németországból, egyet Svédországból, egyet Olaszországból, és egyet az Európai Unióból, mint olyan. Én azt hiszem, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a sajtószabadság, valamint a médiumokkal kapcsolatos, vagy a tömegtájékoztatással kapcsolatos petíciók számának növekedése azzal is magyarázható, hogy mivel is kellett 2011-ben szembenéznie Magyarországnak és Romániának. Sok esetben spekulációs aspektusokról van szó. Mindenképpen szeretnénk köszönetet mondani Csicseszer úrnak a jelentésért és a 2011-es jelentésről. Villand úr kap ismételten szót. Elnézést kérek. Elnézést kérek, egy dolgot elfelejtettem. Lehetne azért egy olyan szakaszt is integrálni ebbe az in jelentésbe, hogy az alapvető jogokat kívánjuk erősíteni, és erre vonatkozóan monitoringot is végzünk, úgyhogy akár két évente egyfajta workshopot vagy meghallgatást is tarthatnánk az érintettek meghívásával. Nagyon fontos lenne, hogy általánosságban is oda kívánunk figyelni ezekre a témákra. La señora Auken también quiere apuntillar alguna cosa. Díganos. Auken asszony is ismételten szót kért. Két kisebb kommentárom lenne az emberi jogokkal kapcsolatosan meg kellene említeni azt a meghallgatást is, amelyet megszerveztünk. Nem tudtam, hogy ez ennyire fontos, de mindenképpen utalni kellene erre a meghallgatásra az emberi jogok kapcsán. Villand kollega ugye azt javasolja, hogy folytatjuk a munkánkat még a választások után is. Azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha a pártpolitikától függetlenül vizsgálnánk meg e, ezt a helyzetet. Ez egy kicsit mégiscsak jobb lenne. Ahogy én látom egyes országokban, világosan látható az adott kormányok e, színe, úgymond, ebben a bizottságban is, és jó lenne, hogyha nem e, rontanánk el a szakbizottságunk képét, imidzsét még itt a választások előtt. Mielőtt visszaadnánk a szót Villandónak, vissza akartam térni arra, amit Auken asszony mondott. Nevezetesen ne felejtsük el, hogy itt vagyunk az Európai Parlamentben, és azt képviseljük, amit képviselünk. Tehát ugye az, hogy ne pártpolitikai szinten vizsgáljuk a dolgokat, ez egy másik kérdés. Villand úr akar még reagálni az elhangzottakra? Igen, értettem, hogy mire utalt Óken asszony, és osztom is az aggájait. Hát a zöldek azért még egy viszonylag fiatal pártnak számítanak. Oken asszony, önhöz beszélek. Tehát a zöldek viszonylag új pártnak számítanak, de ha felnőnek, úgymond, akkor bizonyára ők is részt vesznek majd ezekben a mechanizmusokban. De azért komolyra fordítva a szót, pártpolitikával tényleg elég kevés függ össze, úgyhogy a tényfeltáró misszióra gondolok, amit Ausztriába tettünk, hát ugye sokan azt mondják, hogy télen nem lehet oda elmenni, mert nem olyanok az időjárási viszonyok, és akkor egy-egy év eltelik, erre gondoltam, tehát ezt kellene itt konkrétizálni és megvizsgálni. Nem lehet ilyenre hivatkozni. Si no hay ningún comentario más de los colegas, vamos a dar la palabra a la comisión, Mr. Floyd. Hogyha eh, más nem kér szót, akkor a bizottság kapja meg. Eh, köszönöm szépen. Azt hiszem erről a jelentésről, és eszer, eh, hogy 2011, ez egy csodálatos év volt ebben bizottság számára. Hosszú listát csináltam tegnap este magamnak erről. Túl sok volt, végül is négy pont jött ki. Az első pont a web interfész, ez nagyon fontos. A második, amit említett, hogy egyre gyakrabban jönnek el a petíciószerzők az ülésekre, és úgy tűnik, hogy számomra, hogy ö, én aki baráti megfigyelő vagyok, hogy nagyon jó dolog. De vannak még más pontok is, kettő maradt. Az egyik, ha ügyesen ö, használják a ö, szóbeli kérdés plusz vita eljárást, ö, akkor ö, a plenárisra is eljutnak a petíciók. Ez politikai kérdés. Strasbourgban ez kiváló lehetőség, hogy ilyen bánásmódot kapnak a petíciószerzők. Ez nagyon magas szintre emeli az önök munkáját. Többi bizottsággal összehasonlítva. És még valami. A mai napi rend jól illusztrálja a petíciókat pontosan a parlament mainstream tevékenységgel párhuzamosan végzik. Pontosan akkor foglalkoznak az állatjóléti kérdésekkel, amikor a parlament többi szakbizottsága. Tehát be tudnak kapcsolódni a fő áramlatba. Ez a vízzel is így van. Nagyon jó trend. Azt hiszem, van mit ünnepelni. Tehát visszatérek a kezdőpontra azt hiszem, hogy nagyon jól mennek a dolgok, és azt hiszem, hogy hátba veregethetik magukat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem tudom, hogy Chichester úr kére újra szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni egy-két pontra. Először, amíg még a fejemben van, nagy örömmel hallgattam a vitát a pártok kóráról. Olyan pártot képviselek, ami a világ legidősebb pártja. Ez talán tükröz egyesek szerint a mi magatartásunk, de hát talán annak tudható be, hogy hogyan viselkedünk a változó világban. Nos, Reine Will pontjára visszatérve, azt hiszem, hogy még érdekesebb lesz a választások előtti politika, hogyha így járunk el, ahogy mondta, Oken asszony szavaira reagálnék most. Elővigyázatosaknak kell lennünk a választások előtt. Nem szabad, hogy visszaéljenek a mi álláspontunkkal egyik vagy másik irányba nem szó tudom, hogy szabad-e újra megnyitni ügyünket, ügyeket. Nem lehetünk elég elővigyázatosak, hiszen politikáról van szó. Elképzelhető, hogy nehézségek lesznek, nem a petíciók vizsgálatából, hanem hogy milyen a reakció egyik vagy másik érdekcsoport részéről. Itt Ebben látok nehézséget. Még azt szeretném elmondani a kollégáknak, Bezeszko értem mit mond, és ez talán megjelenhet egy-két módosítóban. Természetesen ezt a jelentést javítani szeretnénk, anélkül, hogy túl hosszú lenne. Hogy mindent lefedjen, amiről szó került A bizottság azért szólt le idézőjelben, hogy nem voltam elég pozitív az eredményeinkkel kapcsolatban. Hát megpróbáltam objektív lenni a jelentésben. Elnézést kérek, de konzervatív vagyok, tehát óvatos. A pozitív érvek remélem, hogy még így is a jelentésből ki tűnnek. A szóbeli kérdések módszerének a használatát minden esre jegyeztem. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt nagy dobra kell verni. Nem kellene, hogy így kihasználják a parlamenti eljárás. Nos, itt tartunk. Köszönöm szépen mindenkinek az inputot. Köszönöm a titkárságnak a nagyon értékes munkát, főleg egyikük nagyon nagy segítséget adott. Azt hiszem, hogy egy ütem terv következne. Most köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csicseszter úr. És akkor nézzük meg az ütemezést. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy május 21-én lesz a módosítók benyújtásának a határideje, amennyiben ezzel egyetértenek. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve gyakorlatilag a normális eljárásba terelődik ez az ügy. Tehát az éves jelentés tekintetében ez lesz akkor az ütemezés. Ha nem lesz több felszólalás, akkor mehetünk tovább, és a nyolcas pontra térünk át. Vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárásáról szóló jogszabályról. Auken asszony kap szót. Köszönöm szépen, Dánul fogok beszélni, úgyhogy a tolmácsokat mindjárt egy kis tréningre fogjuk, hogy el ne felejtsenek Dánul Remélem, hogy azért ez így rendben lesz. No, következőt szeretném mondani. Ugye a mi részünkről egy állásfoglalás készült, és gyakorlatilag az északi országoknak a közigazgatási eljárása inspirálták ezt a dokumentumot, milyen elvekre gondolok itt, a szolgáltatás elve, a pártatlanság, a függetlenség elvei, és így tovább. Ezek az elvek vezérelnek bennünket, tehát a polgárokat, nem pedig a közigazgatást kell védeni, óvni. Miről is van szó? Ez az elv be kell, hogy épüljön a közigazgatási jogba, ez így meg is történt az északi országokban, és e, tulajdonképpen mindkét fél nyertese volt ennek, tehát a polgárok is, és a közigazgatás is, és ezt aláhúznám. Utalnék arra is, hogy eh, elég nagy a kihívás, amivel itt konfrontálódunk, hiszen az Európai Uniós polgárok 73%-a úgy gondolja, hogy az intézményeinkben elharapózott a korrupció. Ezt a Transparency International állapította meg. És ez nagy kihívás számunkra. Tehát a legjobb és a tőlünk legjobban és legtöbb telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy újra képüljön a bizalom a polgáraink részéről az EU-s intézmények felé ezt el lehet érni a transzparensebb eljárások révén, és az egész közigazgatási rendszer átláthatóbbá tétele segítségével. A 41-42-es cikkére utalnék az alapjogi kartának, ahol polgári jog, emberi jog tulajdonképpen a közigazgatási eljáráshoz való jog. És hát ez alapján az EU is érintett. A bizottság azt mondja, hogy ami a kartában szerepel, hát az nem vonatkozik a bizottságra, de a 41-42-es alapjogi kartabeli cikk igenis ezt e, írja elő. Ennél fogva konkrét e, törvény kellene megfogalmaznunk a közigazgatási eljárásokról. Ugye eddig a szoftlónak minősülő igazgatási eljárásokról beszéltünk, ez egy kicsit e, képlékenynek tűnő megfogalmazás, melyek azok a legjobban a gyakorlatba átültethető jogszabályok, de ez kevés, átlátható, konkrét szabályokra van szükség, és pontosan erre koncentrálok én is a szakbizottság nevégen megfogalmazott állásfoglalásomban. Tulajdonképpen vitát is kívánnék generálni a többi jelentéstevővel, hiszen a célkitűzésünk az, hogy egyértelmű eljárást írjunk körül, hogyan viselkedjék a polgár, tudatában kell lennie a polgárnak annak, hogy milyen jogai vannak, hogyha ilyen ügyben kíván fellépni, és ne felejtsük el, az illetékességeket is pontosan ki kell osztani. Utalnék itt az uniós ügynökségekre, ők például tiszteletben tartják-e a világos illetékeségi, illetékeségi szabályokat? Lehet, hogy valakinek a szemére lehet hagy, vetni, hogy nem teljesen függetlenül dolgozik, de ez az illetékesség, ez mindenképpen jogi fogalom, definiálva van. Egyébként pedig nincs lehetőség ezt a pártatlanságot valamilyen módon megtámadni. Tehát ennek az elvnek a megtámadhatóságát kell biztosítanunk a polgárok számára. Na, megnézzük az élelmiszeripart, vagy az élelmiszerbiztonsági hatóságot. Kik dolgoznak itt? fizetett számokra korábban hol dolgoztak ezek az emberek, ha már a pártatlanságról szólunk. Tehát ezt mind világosan kell látni, és a szabályokat is nagyon világosan kell megfogalmazni. Szerintem ez lenne a lényeg, és ez lenne az alapja a legjobb együttműködésnek. Köszönöm. Grazie, onorevole Oken. Köszönöm szépen, Oken képviselő asszony, jár képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Becker képviselőtársamnak a véleményét kívánom előadni, aki nincs most itt. Két nagyon fontos megjegyzése lenne a frakció nevében. Először is nagyon pozitív a jelentés, és köszönetet is kívánunk mondani a nagyon fontos témában megszületett dokumentumért, és úgy gondoljuk, hogy alapvetéseit tekintve konszenzusra fogunk jutni, és nem lesz túl sok probléma a tartalommal. Hármas pont az úgynevezett szoftónak minősülő igazgatási eljárások. Persze, egyrészt igaz, hogy csak softló rendelkezésekkel a közigazgatási eljáráshoz való jogot nem tudjuk garantálni. Tulajdonképpen a hard law, tehát a megfelelő szabályozás és rendelkezések megléte is fontos lenne, és talán éppen ennél fogva ezeket a hard law rendelkezéseket ki kell egészíteni soft law-nak minősülő rendelkezésekkel. Hiszen miről van itt szó, szolgáltatás, irá, szolgáltatás orientált, segítőkész szolgáltatásokat kívánunk nyújtani a polgároknak, hiszen tudjuk azért, hogy nagyon sokszor sajnos éppen a, a megközelítés nem stimmel, amikor a polgároknak segíteni kívánnak a bürokrácia részéről. Fontos az, hogy a polgár úgy érezhesse, hogy fontos az ő ügye. És itt e tekintetben azért van még pótolni való és javítani való. Úgyhogy ezért gondolom, hogy a szoftlonak minősülő, minősülő rendelkezéseket sem szabad azért szem előtt tévesztenünk. Ezek is nagyon lényegesek ugyanis. Még egy dolog, amire utalnék, nyolcas pont. Ugye itt az uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről van szó. Nyilván a dokumentumokhoz való hozzáférés, mint eljárás, az egy kötelező érvényű eljárás az igazgatási eljáráson belül, ez a 1049 per 2001-es rendelet alapján van így, ott teljesen egyértelműen rögzítve áll. Ennél fogva egy kicsit most félrevezető, hogy ezen eljárás tekintetében külön egyedi igazgatási eljárásokat követeljünk. Hiszen még egyszer mondom, ez már megtörtént. A másik oldalról nézve, és itt azért megint csak akkor egyetértünk, a rendelet átdolgozásával a bírósági ítéletek, a jóváhagyott és elfogadott bírósági ítéleteket is figyelembe kellene venni. Tehát lesznek új szempontok, amelyeket a bírósági ítélet alapján szembe tekintetbe kell venni. És hát itt egyet is értünk akkor a jelentéstevő asszonyjal. Még egyszer mondom, köszönöm szépen a munkát, és úgy gondolom, hogy jó eredményre fogunk jutni a dokumentum tekintetében. Köszönöm. Senki más nem kér szót hanem akkor a bizottság képviselőinek adom meg a szót, és aztán visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Nincs, akkor a bizottság részéről sincs felszólási kérem, Augen kollégának adom vissza a szót. Akkor röviden válaszolnék Vilant kollégának. Já, nem, já, nem Vilant kollégának, Jár kollégának, elnézést kérek, mondja az előadó. Az első ponttal kapcsolatosan, a soft law-val kapcsolatosan ez ugyanaz, mint ami a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvet érinti. Persze ez nagyon szép dolog a polgárok számára, de ez egy elvi dolog. Remélem, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást, és itt azonban az EU-s intézményekről van szó, de mi van a tagállamokban? Ebben az évben nagyon Szigorú jogszabályaink léteznek az EU-s intézményekről. Hogyha úgy gondolják, hogy hogyha a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogszabályok túl szigorúak, akkor ez azt is jelenti, hogy az intézményekben is nagyon szigorú jogszabályokat kell alkalmazni véreni kell. Ugye azt mondják, hogy a különböző intézményeket védik a polgárokkal szemben. Ilyen szavakat is hallottam a bizottság részéről. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy hogy ki kellene a polgárokat ebből az egészből kapcsolni, és pontosan velük kellene foglalkoznunk. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm Auken kolléganőnek. Most pedig lezárjuk a vitát a nyolcas napi rendel kapcsolatosan. A módosítók benyújtásának határideje május másodika, és a szavazás május 19-én lesz. A 9-es napi rendi pont vélemény az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó Európai Unió stratégiáról 2012-2015-re. Postinári úr az előadó, mm, ő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ez a vélemény az Agri, e, ezzel kapcsolatban az Agri az illetékes. A mi véleményünkbe be akartam mindenképpen venni az, azokat az aggodalmakat, amelyeket számos petícióban kifejeznek az európai polgárok. Megpróbáltam utalni arra, hogy mennyire kényes és mennyire súlyos ez a téma, figyelembe véve a közvéleményt a tagállamokban, ugyanis a közvélemény nagyon szorosan követi az állatokkal kapcsolatos bánásmódot a tagállamokban. A legtöbb petíció, amelyet ezzel a témával kapcsolatosan kaptunk, arra utalnak, hogy az állatvédelem és az állatjólét területén nem tartják tiszteletben az európai jogszabályokat. Itt elsősorban a kóbor állatok, valamint a eh, házi kedvencekkel kapcsolatos petíciókra utalok. Sok esetben a közép-kelet-európai országokból érkezik a legtöbb petíció e témával kapcsolatosan. Aztán az állatok szállítása, is egy másik probléma és téma. Ugye létezik egy írott nyilatkozat, amelyet a parlament nem régiben beterjesztett. Az európai polgárok felszólalnak a visszaélések ellen, az állatok leölése ellen, az állatkísérletek ellen amelyek továbbra is folynak a kutatásban, és ezek az aggodalmak, ezekről az aggodalmakról próbáltam ebben a véleménytervezetben szólni. Ahogy említettem, az Agri szakbizottság az illetékes, de nagyon várom az önök javaslatait, mert mindenképpen azt az üzenetet, világos üzenetet kell közvetítenünk, hogy az Európai Parlament odafigyel erre a nagyon kényes témára, beleértve az én országomat, Romániát is köszönöm. Köszönöm szépen Bostinárú kollega az elvégzett munkájáért is. Taylor képviselő kért szót. Well, thanks very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem, hogy ez a nagyon időszerű ez a jelentés, mert az állat létre már, mint utaltunk, most sok vita vonatkozik a parlament, az INTA, a Nemzeti Kereskedelmi Szakbizottság, a közlekedési szakbizottságban szintén az jólétet vizsgálják. A, PETI, a petíciós szakbizottság véleményt kell írjon erről. Ez pontosan mutatja, hogy mennyire közérdekű a téma. Ez a megfelelő megjelenési szintje az állatjóléti kérdéseknek. Dél-kelet-angliai képviselőként azt kell mondjam, hogy az állat jólét számomra, ha nem is az első számú prioritás, de az első háromban benne van. Ezért üdvözlöm a lehetőséget, hogy megvizsgálhatjuk Boszinár úr jelentését, és azt javaslom, legyen néhány módosító, amely erősíteni a bizottság állatjóléti stratégiáját. Néhány módosítót be is nyújtottam a jelentéssel kapcsolatban. Nem fogom ezeket mind bemutatni, ne izguljanak, csak a legjobbakara térnék ki. Remélem, hogy sikerül ezeket nem sokára megszavazni. A bizottság nem utalt a koherenciára más politikákkal, amelyek például a hetes akcióprogram és a biodiverzitási EU program. Ezek szintén kapcsolatosak az állatjóléttel. Üdvözlöm a bizottság célját, hogy megvizsgálja az egyszerűsített jogi keret létrehozásának lehetőségét az összes állat számára, amely a gazdasági tevékenység során az, az emberrel kapcsolatba kerül, köztük a házi állatok is. Az állatkerti irányelvre is szeretnék itt utalni. Egy kiállítás van most, ma, a harmadik szinten a postaládák mellett a Bon Free szabadon született alapítvány szervezte. Az állatkísérleteket is tovább kell vizsgálni, valamint a kutyák és a macskák tartási körülményeit meg kell vizsgálni, hogy szabad-e az EU-nak a bika viadalokat tovább finanszíroznia. Továbbá szeretném fel hívni a figyelmet az EU és harmadik országok szabadkereskedelmi megállapodásai vizsgálatának szükségességére. Ezen túl szeretném, hogyha a teljelő tehennek életkörülményeire is odafigyelnénk. Több mint egy millióan írták alá ezt a petíciót, amely jogszabályt sürget, a, ö, és 8 órára kívánja korlátozni a napi szállítását az élő állatoknak. Köszönöm szépen! L'onorevole Jár. Jár képviselő. Köszönöm Taylor kollégának. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Hát kétség kívül nagyon fontos témáról van szó, ezt ugye a beadványok számán is látszik. Hozzáfűzném azonban a magam részéről, hogy az állat védelem tekintetében az Európai Uniót egyfajta esélynek tekintem. Tudjuk, hogy osztatlan, nincs a határoknál korlátja a az állatvédelemnek, úgyhogy az Unió tulajdonképpen politikai és gazdasági egységként megkapja az esélyt, hogy irányelveket is megfogalmazni, illetve megalkossa az alapjait, az állatvédelmi jogszabályokat, amelyek után az Unió minden egyes országában érvényesek. A globalizációt sokszor emlegetjük, de az nem fog előrébb vinni, hogy az Unióban jók a sztenderdek az állatok számára, a világ többi részén pedig aztán a kevésbé szép dolgok napi szinte megtörténnek. 500 millió emberről beszélünk itt az unión belül, úgyhogy szerintem megvan a megfelelő politikai támogatás, hogy az állatvédelem ügyét globális szintére vigyük. Úgyhogy szerintem ez legyen a megközelítésünk az unió polgárai ezt meg is értenék, ezért is fordulnak hozzánk, mert ők is így látják. Úgyhogy az esélyek azt gondolom, hogy nagyon nagyok, és vegyük nagyon komolyan ezt a jelentést. Az Agri szakbizottság, mint illetékes bizottság megérdemli, hogy támogassuk e tekintetben. Köszönöm. Non ci sono. Nincs más észrevétel felszólalási kérelem. A bizottság részéről szeretne valaki reagálni az elhangzottakra? Nem? Akkor Bosinári kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztom a kollégák által elmondottak, elmondottakat, a véleményeket. Én teljes mértékben nyitott vagyok és kész vagyok arra, hogy minden javaslatot, amelyet itt ma hallottunk, bevegyek a véleménybe. Tudjuk azt, hogy az EU-nak mennyire fontos védeni az állatokat az Európai Unión belül, de továbbá olyan intézkedéseket is kell hoznia, hogy ha megfelelő intézkedéseket kell hoznia, hogyha a tagállamok nem tartják tiszteletben a jogszabályokat. Azt is látjuk, hogy voltak olyan ügyek, amelyekre reagált az én országomban is a közvélemény, és voltak olyan ügyek, amelyek nem igazán román ügyek, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy egyesek hogyan is bánnak az állataikkal. Az Európai Uniónak fontos az állat jó lét és az állat védelem kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm Bosináró kollégának, azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma, és azt remélem, hogy a mi szakbizottságunk szintén jelentős mértékben hozzájárul ehhez a munkához, ahogy Taylor úr is mondta, pozitívan kell kezelni ezt az ügyet, az Európai Unión belül védeni kell az állatokat, és biztosítani kell számukra az állat jólétot, jólétet. Most pedig ezt az első részt lezárjuk, és áttérünk magukra a petíciókra. Vannak ö, itt ö, petíció benyújtók is, tehát most áttérünk a 10-11-es kérdésekre. Tehát, ha itt vannak a petíciók benyújtói, akkor azt kérem, hogy azokkal az ügyekkel kezdjünk, amelyekkel kapcsolatosan itt vannak. Vannak itt tehát, kérdezem. Tehát akkor megnyitom a vitát, és megadom a szót az első petíció benyújtásá, benyújtójának ez a 1613 ben 2010-es számú petíció, amelyet Rosa a Perez de San Román, spanyol állampolgár nyújtott be a Societat Protectora de Animales y Plantas de Alava Mor nevében. Góbor kutyák és macskák Spanyolországból történt törvételen kiviteléről. It's Padella, the 11, number 11. Number 10 is not here. We, we go straight to 11. chiedo scusa, non mi stanno... Elnézést kérek, mondja az elnök asszony még. Tehát, szót kap először Massimo Pradella úr. Ő a 11-es napirendi pont alatt a 825 per 2011-es számú petíció benyújtója, olasz állampolgár, mellesleg ő az előző témával kapcsolatosan is nyújtott be petíciót. Tehát először Pradella úr kap szót. Köszönöm szépen, Massimo Pradella vagyok, az OIPA, a Nemzetközi Állatvédelmi Szervezet elnöke. A mi szervezetünk 31 év óta létezik, ez egy NGO, és körülbelül mm, és több mint 100 tagja van a világ minden részéről. 1992 óta az ENSZ-hez tartozik. A fő célkitűzésünk a környezettel kapcsolatos és az állatok védelme, az állatok kapcsolatos bánásmóddal is foglalkozunk. December 7-én én benyújtottam egy kérvényt, 112.683 aláírás gyűjtöttem össze európai polgároktól, akik azt kérik, hogy a kóbor kutyákat spanyol országban ne öljék meg, ugyanis léteznek olyan városi menhelyek, amelyek átmeneti menhelyek, és ahol megölik az állatokat. 80 eurót adnak a spanyol hatóságok arra, hogy egy állatot úgymond eltüntessenek. Természetesen nagyon fontos a házi kedvencek védelme is, nem csak a kóbor kutyák védelme. Olaszországban például 1981 óta létezik ezzel kapcsolatosan törvény. Azt is látjuk, hogy itt a különböző menhelyekben eutanáziát alkalmaznak a háziállatokon, azonban sok esetben nagyon rémes, kegyetlen bánásmóddal végzik az eutanáziát, a legrémesebb módszereket alkalmazzák, megfojtják őket, megverik őket, tehát azt mondom, hogy a nagyon, ismétlem, nagyon rémes, rettenetes bánásmóddal halnak meg ezek az állatok, megölik őket, megfotják őket, halára verik őket. Azt látjuk, hogy végül is itt szinte olyan a helyzetük, mint ha egy gázkamrában végeznének velük ezeket az állatokat sok esetben még élő állapotban égetik el. Létezik egy olyan idegbénító gyógyszer is, amelyet használnak az állatok megölésére. És ebben az esetben rémes körülmények között halnak meg ezek az állatok. Nagyon sok esetben nem kapnak megfelelő eh, eledelt, valamint vizet az állatok, és egész egyszerűen emiatt halnak meg. Vannak olyan eh, állatok, amelyek semmiféle segítséget nem kapnak. Ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, azt látjuk, hogy sok esetben infarktusban halnak meg az állatok. Ahogy említettem, tehát december 7-én találkoztam az Európai Bizottság képviselőivel, amelynek, amely, akiknek elküldtem a kérvényemet. Létezik egy szöveg, amelyre utalni lehet, ez pedig a az 1987-es házi kedvencekről szóló európai konvenció, amelyet nem ratifikáltak az Európai Unión belül. Úgy gondoljuk, hogy az a tény, hogy hiányzik az európai jogszabály, amelyet alkalmazni lehetne az állatokra vonatkozólag, megnehezíti a helyzetet. 112-683 aláírást gyűjtöttem össze, ahogy említettem. Néhány, hó, néhány hét alatt gyűjtöttem össze ezeket az aláírásokat, és ez is azt jelzi, hogy ilyen barbár bánásmódot nem tűr többé el az európai közvélemény. Éppen ezért Fontos az, hogy konkrét tevékenységre kerüljön sor. Helyi szinten is fontosak az intézkedések, és természetesen az állat, spanyol állatvédő egyesületekkel is együtt kell működnie a bizottságnak. Meg kell határozni azt a közös stratégiát, amelyel a megfelelő eredményeket elérhetjük az állatvédelem és az állatjólét területén. Mi véget szeretnénk vetni ennek az állatírtásnak, amely folyamatosan és csendben folyik. Minden megfelelő jogszabályt biztosítani kell annak érdekében, hogy ezeket a mészárlásokat végre beszüntessük. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen önnek, hogy benyújtotta ezt a petíciót, és el is mondta a részleteket. Most pedig először a petíciók képviselőinek, benyújtóinak adom meg a szót, aztán a bizottság képviselőinek, ahogy említettem már, ezen petíciók cél, céljai, tehát a több napirendi pontot érintő petícióknak vannak közös elemei. Először is Richter úrnak adom meg a szót, amely a 12, aki a 12 és 13-as petíciókkal kapcsolatosan szól. Vielen Dank auch. Ähm, Köszönöm szépen. Szeretném hozzátenni, hogy Kenera Pinga ö, ö, kolléga jelentése angolul született meg, az angol nem anyanyelvem, ezért elnézést kérek, hogyha ö, jó, hogyha rosszul mondom el a szöveget. Köszönöm szépen, hogy szóhoz kaptam. Ö, Pinder, kender, Pinder ö, brit állampolgár sajnos nem tudott eljönni, ezért ö, én képviselem, az ő szövegét fogom felolvasni. Elnézést kérek, mielőtt angolul felolvasnám. Hadd mondjam el, hogy PowerPoint prezentációt szeretnék bemutatni. Szeretném, hogyha ez a felolvasásom alatt látható lenne. az állatok rossz tartásának, az állatokkal való rossz bánásmódnak legillusztratív példája Romániában a ö, kutyák helyzete masszív eutanázia ö, tapasztalható ö, az utóbbi tíz évben. Nem kapnak vizet, nem ö, kapnak élelmet, éhen halnak, szomjan halnak, vagy egyszerűen megölik őket. Egyszerűen megsemmisítő táborokban vannak. Több 10 millió eurót költöttek erre. Az önkormányzatok vezetik ezt, irányítják ezt a tevékenységet. Elnézést kérek. Ö, nagyon gyakori az eutanázia. Általában ö, 87 euróba kerül egy kutyának az ellátása, de ez csak papíron, mert valójában a kegyetlen módszerekkel jelentes, jelentősen csökkentik a költségeket. Kompenzációként nem tudnak semmit felajánlani. Szükséges lenne az NGO-k szerint az iskolában a felvilágosítási és oktatási tevékenység. Az EU az egészséges kutyák eutanáziáját a törvény tiltja, de 2008 óta is ez folytatódik. Ennek ellenére a kutyák száma nem csökkent az utcán. Romániában ö, olyan ö, állatbetegségek is jelentek meg, amelyeket ö, nem ö, sikerült eddig ö, le küzdeni. A román hatóságok minden lehetőséget megragadnak, minden érvet felhasználnak, hogy továbbra is a kegyetlen eutanázia eljárását fenntarthassák. több tízmillió eurót költöttek erre a kegyetlen projektekre. Több per is kezdődött önkormányzatok ellen, és komoly a gyanú, hogy a papíron erre fordított pénzt másra használják fel az állatok elhagyása és az állatokkal való kegyetlen bánásmód 2008 óta törvénybe ütközik. Ennek ellenére a gyakorlat nem változik, az állatok elleni kegyetlenség folytatódik, a nemzetközi közvélemény elszörnyedve nézi az erről szóló jelentéseket. Még senki se került börtönbe Romániába állat ellen elkövetett kegyetlenség miatt, annak ellenére, hogy erről képek, videók, beszámolók készültek. Az állatokkal való rossz bánásmód. A cirkuszokban például mindenki egyetértésével találkozik, vagy legalábbis a tiltakozás hiányával. 200-nál több kutuzáni kutyát öltek meg illegális körülmények között. Olyan nagy számú kutyát öltek meg olyan rövid időn belül, hogy kizárt, hogy ez emberséges körülmények között történhetett volna. nem történt például elaltatás. megfelelő letális anyag befecskendőzése sem történt meg. Volt olyan eset, amikor ö, hosszú agóniáról ö, volt szó. Ö, ennyi ö, egyszerűen nem volt elég anyag, nem állt rendelkezésre, amelyel e, emberses körülmények között lehetett volna megsemmisíteni az illető kutyákat, hogyha súlyarányosan nézzük. Az önkormányzat magatartása továbbra sem változott meg, hiába nyújtanak be panaszokat az állampolgárok. Nem engedik meg, hogy kutyát fogadjanak örökbe, még az sem, hogy meglátogassák állampolgárok a kutya menhelyeket. a kutyák továbbra sem kapnak elégséges vizet, élelmet, illetve nem kapnak állatorvosi ellátást. A kutozani hatóságok egymással tökéletesen együttműködnek ebben a megsemmisítésben. Minidora Basiliu példáját szeretném kiemelni egyebek között. On 9 of May 2011, several people from City Hall a Városháza részéről többen igyekeznek a delta, a Duna deltában élő ö, lovak életét ö, megsegíteni, és nagyon sok esetben még a jogok feletti, a lovak feletti tulajdonjog sem tisztázott. Van azonban egy bíróság, amely az állatok jogaival foglalkozik. Egyébként nagyon sok esetben nagyon durva eszközökkel befogják ezeket az vadon élő állatokat. Sok esetben sebek vannak a testükön, és dacára annak, hogy számos bejelentés érkezik ezzel kapcsolatban, semmi nem történik. Az állatvédők a televízióban felhívták a figyelmet ezekre az esetekre, a rendőrségi bejelentések alapján valamelyes csökken ezeknek az eseteknek a száma. Nyilvánvaló és szemmel látható ez az egész rémes eljárás, Nagyon sokszor szinte kiszáradtak ezek az állatok, amelyek aztán ott hevernek az utak szélén. Nyilván nagyon lényegesen egy átfogó reprezentatív felmérés, amelynek a célja utána az lenne, hogy ezeknek a lovaknak a védelmét ki lehessen eszközölni. Azonban eddig nem sikerült megtalálni a bűnösöket, úgyhogy sétetlenül és büntetlenül élnek tovább, pedig ők azok, akik sére, akik ezeket az állatokat bántalmazzák. Mindenképpen tehát szükség lenne egy átfogó állatvédelmi jogszabályra, megfelelő állat létre vonatkozó rendelkezésekkel, állatorvosi ellátás biztosításával. Lényeges lenne, hogy az állatmenhelyeken is folyamatosan ellenőrizzék az állatok egészségi állapotát, de sajnos az a helyzet, hogy a meglévő rendelkezéseket sem tartják be, ezek nem elég hatékonyak, és éppen ezért nem szolgálják az állatok jólétét, hiszen a visszaélések napi szinten folytatódnak és ezek az állatok ellen, elleni ö, támadásoknak felfoghatók. Nagyon sok esetben az is előfordul, hogy tudnak a visszaélésekre, például ha valaki agyonveri a lovát, ö, vagy kínzásokra kerül sor, van, amikor a pici frissen született állatoknak levágják a lábait. Ezek mind-mind ismert esetek, de nem történik semmi. Úgyhogy mindenképpen lépnünk kell ez ügyben. Köszönöm. So, this was the first one. And the next... Ez volt akkor az első? Folytassuk akkor azonnal a következővel? Németül? Lehet, hogy németül kicsit jobban fogok tudni. So, für diese Rede habe ich auch eine... Egy PowerPointos előadásra készültem ebben a témában is. Szeretném is ezt bemutatni. nem is mutatkoztam még be, de már ez megtörtént. Hans Joachim Richter vagyok, az Orvosok az Állatokért bejegyzett egyesület tiszteletbeli tagja vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt beszélhetek önök előtt. 200 ezer aláírást gyűjtöttünk egész Európából, és naponta nő ezeknek a száma. Ez a petíció tulajdonképpen egy egész Európára kiterjedő állatvédelmi törvénynek a megteremtését célozza, mert sajnos az a helyzet, hogy a meglévő egyedi országokban létező törvényeket nem tartják be. Talán nem ismeretlen önök előtt az, hogy Németországban például a szexuális visszaélés az állatokkal nem tiltott, még akkor is, hogy ugyanúgy, mint az, a, a gyerekek, az állatokat is megéleti a védelem. Spanyolországban például nagyon sokszor a vadász szezon után leülik a az állatokat, a kutyákat, úgy, hogy felakasztják őket, és csak a lábukkal toporognak az utcán, a, a földön, és ezt egyfajta ö, ilyen zongorán eljátszott futamnak is titulálják. In Rumänien werden die Straßentiere durch die Romániában a sintérek gyűjtik be a kóborállatokat, darabonként 25 eurót kapnak az állatokért, és egy pillanat szünetet kérnék, egy technikus segítségére volna szükségem. Kérhetek-e segítséget?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 In Rumänien werden die Straßentiere, leider kann ich die Filme jetzt nicht ab. Sajnos a kisfilmeket azokat nem tudom most lejátszani, de mint ahogyan mondtam, Romániában a sintére gyűjtik be a koborállatokat, 25 eurót fizetnek nekik darabonként, és aztán a hamvasztó állomásokon tulajdonképpen 200 eurót is kapnak. Olaszországban már tilos leölni ezeket a kóborállatokat, viszont úgymond lágerekbe gyűjtik őket, anélkül, hogy megfelelő élelmet, vizet biztosítanak szám, biztosítanának számukra, és állatorvosi ellenőrzés sem kapnak. Itt is fizetnek a, az állatokért, a begyűjtött állatokért, és hát ez egy óriási üzlet, mafiaszerű struktúrákkal működik. És ez csak egy pár példa arra, hogy milyen borzasztó módon ölik le az állatokat, van, amikor elgázosítják őket, vagy mérget fecskendeznek beléjük, agyonütik, leöntik savval, vagy hasonlók. Na most képzeljük el, hogy gyerekek mindezt szemmel kísérik, és végignézik, hogy milyen szörnyű körülmények között végeznek ezekkel az állatokkal. Tudnak-e még akkor nyugodtan aludni, vagy az élet előtti tiszteletet megőrzik-e? Az interneten egyébként már látszik, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak ezekhez a az esetekhez. Van, amikor kiskutyákat a gyerekek leöntik benzinnel, aztán meggyújtják, és nevetgélnek azon, hogy milyen szörnyű kínok között pusztulnak el ezek az állatok. Azért az Európai Unió az nem csak egy gazdasági intézmény, hanem sok esetben más aspektusával is felhívja magára a figyelmet a világ többi részén. Példaként szolgál. Tulajdonképpen szociális felelőssége is van, és nem csak Európában. Ezért meg kell tenni az EU-nak mindent, hogy ezeket a szörnyűségeket ne lehessen elkövetni az állatok ellen. Hiszen ezek olyan esetek, amelyek az emberi lelket is befolyásolják. Egy jövőorientált Európában eljött az idő egy határokon átnyúló és országokat átfogó állatvédelmi törvény megalkotására és az NGO-kkal való kapcsolatok erősítésére. Nem lehet persze majd sajnos a jövőben sem kizárni az, hogy visszaélnek és leölik szörnyűséges módokon ezeket az állatokat, de hogyha meg lenne egy átfogó európai törvény, akkor, akkor az emberek is megértenék, hogy az állatoknak a, megkínzása és leölése az bűn. Tulajdonképpen sok esetben ugye csak azért ölik le ezeket az állatokat, mert ott vannak. Nem annyira a pénzügyi, lukratív üzlet és a, és a hitbeli meggyőződés az, amiért megölik ezeket az állatokat. Mindenképpen harmonizálni kell a meglévő állatvédelmi rendelkezéseket, Bulgáriát említeném, ahol egyébként nagyon jó az állatvédelmi törvény, mégis napi szinten megtörténnek a villa, visszaélések, mert nem veszik figyelembe. Egy törvény viszont kötelező érvényű, ezeket nem lehet úgy kényünk, kedvünk szerint állandóan módosítani, úgyhogy itt az EU-nak lépnie kell, mert hogy az NGO kezdeményeznék, akkor nekik mindent újra és újra kell kezdeni minden alkalommal. Tehát egy átfogó, kötelező érvényű törvényre volna szükség. Úgyhogy például ezeket a hivatalos életkiotó állomásokat be kellene zárni. Az alapjogi karta második cikkében szerepel az, hogy senkit nem szabad halára ítélni, vagy kivégezni. A négyes cikkben szerepel az, hogy embertelen vagy megalázó büntetést, vagy bánásmódot senkinek nem szabad adni, és hogyha mindezt megnézzük, akkor tulajdonképpen Európa a, a menhelyeken élő, illetve a kóbor állatok óriási árvaháza, azzal a különbséggel, hogy itt nem közvetítik ki ezeket az állatokat, hanem leölik. Tehát az élet előtti tiszteletet fejben tartva kell egy átfogó törvényt megalkotni. Gondolok itt arra is, hogy tartalmaznia kell a törvénynek a a kontrollálatlan és tömeges tenyésztést korlátozni kell, sokkal struktúráltabb és ellenőrzöttebb kasztrációs programokra volna szükség. Egy pár pontot gyűjtöttünk össze a petíciónk szempontjából. Be kellene vezetni például olyan rendelkezéseket, amelyen, amelyekkel a menhelyen történő tenyésztéseket korlátozzuk, az oltás és kasztrációs programokat is ide soroljuk, aztán az állatvédelmi képzés az iskolákban, a, a leülési állomásoknak a, a betiltás, a, de fontos lenne az eutanázia módszereinek a, a megismertetése és bevezetése. Oh, excuse, excuse me. Shall I start again the, the points? No? Okay. <laughs> Előről kezdjem akkor az egyes pontokat? Nem. Jó. Tehát alapvető standardnek a bevezetése a menhelyek szempontjából, az előírások felülvizsgálata, gondolok itt a, a vadászati előírásokra, a könnyelmű leüléseket nem szabad engedélyezni sem a menhelyeken, sem pedig a koborállatok vonatkozásában labor kísérleti célra nem szabad felhasználni, illetve korlátozni kell a, a kóborállatok kóborállatokat, és aztán ott vannak a, a csipbeültetés és a regisztrációs kötelezettségnek a kérdése is. Említeném még azt, hogy minden hat hónapban tulajdonképpen a kóborállatoknak a 60%-át leölik, és így nagyjából megmarad a a, a számuk 75 és 80 százalékos rátánál már csökken a koborállatoknak a száma. Tehát tulajdonképpen a kasztrációs program és az utcára való visszatérés járhat sikerrel, és hát ezt kellene megpróbálnunk segíteni. Úgyhogy önöket azért kérném, hogy a petíciónkat támogassák, és zárják le az átfogó európai állatvédelmi törvénynek a megalkotását. Köszönöm. Köszönöm szépen önnek a két jelentést, és mindazt, amit elmondott a bizottságnak. Most pedig a bizottság képviselőjének Helen Kleinnak adom meg a szót aztán pedig a, azoknak, akik szót kértek. Elnök asszony. Az elején nem szóltam, de szeretném mondani, hogy elsősorban én foglalkozom a főigazgatóság az állatjóléti kérdésekkel. Természetesen nekem így adták meg a neveket, de rendben van. Oké, okay, merci, merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, szokatlan ö, módon kezdem egy hivatalos fórumon, de ad mondjam, hogy el személyesen is állatorvosként kolléganőm is ö, állatorvos. Nagy szimpátiával ö, viszonyulok ahhoz, ami most itt történik. Naponta több levél érkezik a bizottsághoz ilyen ügyekben elhagyott állatok, rossz bánásodnak kitett állatok, amelyeket embertelen körülmények között semmisítenek meg. Egyszerűen ö, sokkolóak ezek a képek. Láttam itt a teremben, én sajnos naponta találkozom ilyennel, de továbbra is sokkol. A bizottság tisztségviselővel, tehát hivatalos választ kell adjak. Mit mond ki a szerződés az állat közötti jólétről. A 13. cikk az Európai Unió működésének szerződéséből azt mondja ki, hogy a tagállamok és az EU figyelembe kell vegyék az állati jóléti szempontot, amikor EU-s politikát alkalmaznak, és itt egy lista következik, mezőgazdaság, belső piac, stb. A probléma az, hogy az elhagyott állatok nem részei ennek a politikának. Ezt értik meg nehezen az emberek. A szerződés alapján nem léphetünk fel az állati jólét értelme. A 13. cikk paradox módon nem mondja ki, hogy az EU-nak bármit kellene tennie az állat jólét céljából. Csak arról intézkedik, hogy az EU-s politikákban ezt a szempontot figyelembe kell venni. Nos, kérdés, hogy ez része az EU politikának. Jogászokkal vitatkoztunk, és nem nyilvánvaló első megközelítésre, hogy van interferencia a mezőgazdasági vagy ö, ö, belgazdasági politika és az elhagyott állatok között sok országban nem is állami, hanem helyi hatóság kompetenciájába tartozik a kóbor állat populációval, populáció kezelése. Egyelőre nem látjuk világosan, hogy tudnánk fellépni olyan kérdésben, ami nem az EU kompetenciája. Elnézést, hogy hosszasan beszélek, de szeretnék visszatérni néhány érvre. Azt hiszem, hogy ezekre válaszolni kell. Az Európai Konvencióról volt szó, amely a házi állatokról szól. Az Európa Tanács a az Európai egyezménynek a szerzője. Ez az EU jogba nem épült be. Egyes tagállamok ratifikálták, de mások nem. Fontos tudni, hogy a ratifikálók számára ez nem EU-s kötelezettség, hogy ennek a végrehajtását ellenőrizik. Ez a tagállam kompetenciája. De nem is mindegyik tagállam ratifikálta, vagy Spanyolország nem. Hogy teljes képet adjak, hadd mondjam el, hogy a bizottság együtt ö, működik az állat egészségügyi világszervezettel. 2005 óta az UIE e, irányelveket dolgozott ki. Az egyik ilyen útmutatás e, a kóbor állat populációkkal kapcsolatos, itt az előre lépést a nemzetközi szervezet, az állategészségügyi nemzetközi szervezet maga is jónak látna. Itt arról van szó, hogy az állatokat be kell fogni, azonosítani kell, sterilizálni. Ha lehetséges, akkor nem szabad elaltatni humános módszerekkel idézőjelben kell eljárni, amelyek nem okoznak szenvedést. Ezek az iránymutatások ismeretesek a tagállamok számára, de nemzeti kompetenciába tartozik az iránymutatásoknak az alkalmazása mi eh, szeretnénk ebben előrébb lépés látni, de ez nem a mi kompetenciánk, mi csak támogatást tudunk adni. Végezetül eh, a tanács, az Európai Unió tanácsának a munkáját kiemelni. 2010 novemberében olyan eh, következtetéseket fogadott el, amely a kutyák és macskák jólétével kapcsolatos és kitértek a kóbor állatokra is. Nagyon eltérő álláspontok voltak, ezért nem történt megállapodás a tagállamok között, nem mondták ki, hogy Európai Unió kell foglalkozik a állatokkal Azt mondták ki, hogy legyen egy tanulmány arról, hogy hogyan lehet növelni a gazda felelősségét. Itt van nemzetközi együttműködés, például az NGO-k révén, ami a stratégiát ami az európai állatvédelmi stratégiát illeti, amelyet 2012-ben fogalmaztak meg. Nos, ennek keretében lesz egy tanulmány a kutyák és macskák jólétéről abban az esetben, ha ők mind a kereskedelem tárgya jelennek meg. Egyfajta hatásvizsgálat. És ki fog derülni, hogy foglalkoznak-e a kóborállatokkal. Nagyon pessimista vagyok. A kóborállatok nem részei a kereskedelemnek. E, itt megint félő kikerülnek az EU kompetenciájából. Tudom, hogy nem könnyű ezt az üzenetet továbbadni, mert nem pozitív üzenet, de a jogi keretek nem teszik lehetővé, hogy fellépjünk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Grazie. Köszönöm szépen! Végül is megerősítette azt, amit már írásban megkaptunk a bizottságtól, és köszönjük a személyes bevezetőt is, nagyra értékeltem. Most pedig a kollégáknak adom meg a szót, megnyitom a vitát, először Zanoni kollega kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos petíciót nyújtottak be e témát illetően, ez is azt jelzi, hogy az európai polgárokat aggasztja az, hogy hogyan is kezelik az állatmenhelyeket Európában. Ahogy már több e- e- jelentéstevőtől hallottuk, milyen hatalmas a kegyetlen bánásmód ezen a területen. Ugye a spanyol kutyamenhelyekről hallottunk, a, arról, hogy mi történik Romániában vagy más európai tagállamokban, például Dél-Európában. A tagállamoknak jelenleg kizárólagos joguk van intézkedéseket hozni, menhelyeket létesíteni, az állatokat leölni, kegyetlen bánásmódban részesíteni. Az Európa Tanács <clears throat> fogadta el azt a konvenciót, amely foglalkozik ezzel a témával. Azt hiszem, hogy az állatokat nem lenne szabad leölni, és ez lehetne egy megoldás az unión belül. az állatokon elvégzett kísérleteket is mindenképpen le kell állítani, ugye ez vonatkozik az állatkertekre, és a vadállatokra, a sertésekre, a marha, marhahára, és mindenféle állatokra vannak már jogszabályok, kivéve a kutyákra és a macskákra a kutyák és a macskák sok esetben az európai polgárok ö, otthonaiban élnek, és nem létezik jogszabály ö, az ő ö, vonatkozásukban. Éppen ezért fel kell tenni a kérdést, ugye a spanyol, a román, sőt az ukrán ö, problémákra vonatkoztatva is, ahogy már a bizottság képviselője elmondta, nincs igazából kapcsolat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13-as cikkeje és a kóbor vagy elhagyott állatok között nincs semmiféle kapcsolat de természetesen fontos lenne, hogy a bizottság közbelépjen, hogy legyen egy jogszabály, hogy megfelelő intézkedések szülessenek. Azt hiszem, hogy ez a folyamatot mindenképpen be kell venni egy folyamatba, a 2012-es, 2015-ös állatvédelmi stratégiába az AGRI és az ENVI, a mi bizottságunk is foglalkozik elég sokat ezzel a fontos kérdéssel, és nekünk mindenképpen azt kell elérni, hogy a politika foglalkozon a házi kedvencek kérdésével. Olyan jogszabályra van szükség, amely szerintem és a az európai polgárok szerint is, mert erre utalnak a petíciók. Fontos, hogy figyelembe vegye az állatok védelmét, a beoltását, a regisztrálását megfelelő formákban. Természetesen a tagállamok polgároknak tudatában kell lenniük, hogy milyen súlyos ez a kérdés, és még nem léteznek a megfelelő jogszabályok sehol. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zanoni képviselő, Bostináruk képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Nagyon nehéz érzelmek nélkül beszélni ezekről a kérdésekről különösen akkor, mikor látnak ilyen képeket, amelyeket látunk. Minden eh, eh, élőlényt eh, megaláznak. Ugye ismerjük a Dachaui, Srebrencai képeket, a tömegmészállást, az erőszakot, és annak ellenére, hogyha mindez nagyon is sokkoló, azt látjuk, hogy érdekkülönbségek vannak. Nekem van egy Rottweileren, van három macskám, és szeretem a házi kedvenceket. És, és minden alkalommal sokkiroz és felháborít ez a téma. Már csak azért is, mert ugye az én jelentésemről is ma beszéltünk már korábban, és látjuk most ezeket a mészállásokat, tehát akkor látjuk, hogy mennyire fontos a közbelépés. Számomra ez nagyon fájdalmas. Én román vagyok, képviselő vagyok, és az országomat számos esetben megemlítették e téma kapcsán. Ezzel, egyideli, ezzel egyidejűleg természetesen az európai politikát támogatom, és akkor a bizottság azt mondja, hogy hát semmit nem tehet, ugyanis a szerződés értelmében nem tehet semmit. Tehát ugye, amikor azt kérjük a bizottságtól, hogy tegyen valamit, akkor nem lehet a szerződése hivatkozni. Igenis kellene, hogy tegyen valamit tennie a bizottságnak. Elnök asszony, ön vezette azt a delegációt, amely Budapest, Buda, Bukarestbe látogatott novemberben, és találkozott egy államtitkárral, akkor két petícióról volt szó. A ö, lovak ö, kegyetlen bánásmódja a Dunadeltában, ez volt az egyik petíció, a másik a kutyákkal foglalkozik, és akkor ugye az akkor szinte kinevették ezt a, a témát, ugyanis a, a kutyák, és egy, egy, ezzel kapcsolatosan az egyik partnere ugye azt mondta, hogy az embereknek joguk van az élethez, és a, én úgy gondolom, hogy a kutyáknak és a macskáknak is joguk van az élethez. Romániában Mindenképpen utalni kell erre a két petícióra, amelyről hallottunk, tehát Románia kapcsán. Ez egy olyan eset, olyan ügy, amelynek kapcsán azt látjuk, hogy nem jó bánásban részesítik az állatokat. Én is hoz, hozhatok néhány példát. A jelenlegi kormánypárt egyik jelöltje a bukaresti városházán kidolgozott egy programot, amelynek az egyik fő pontja az, hogy egész egyszerűen mentesíteni kell, meg kell tisztítani Bukarestet a kutyáktól és semmiféle utalás nincs a, arra, hogy hogy, hogy hogy jól bánnak-e ilyen eljárások során a kutyákkal. A tagállamok nem jóhiszeműen foglalkoznak ezekkel a, az ügyekkel. Nem lehet a megszorításokat minden területen mint kifogás felhozni. Képzeljük el, hogy mi történik az állatainkkal, amikor, amikor vakon alkalmaznak megszorító politikákat. Az állatvédelem szinte akkor már nem is létezne, és az egyedüli eszköz, ami lehet lehetőségként felmerül az, az állatok lemészállása, megölése. Köszönöm szépen. Nyitott, nyitottak maradnak ezek a petíciók. Úgy gondolom, hogy említést kell tenni róluk a a jelentésünkben a tényfeltáró küldöttségünk jelentésében is, és ezek a hihetetlen fotók, képek, amiket láttunk, azok is mindenképpen a román hatóságokhoz szólnak, és szankciókkal kell élnünk. Köszönöm szépen, hát azt gondolom, hogy ez a petíció kiválóan beleillik az előzetesen lefolytatott vitán kontextusába ahol az Unió és az állatvédelem feladatairól beszéltünk. Azt kell mondanom, hogy az emberek felelőssége az élőlényekért és a természetért, hát ez már a Bibliában lefektetésre került, a könyvek könyvében. Úgyhogy tiszteletben kell tartanunk, és tudomásul kell vennünk, hogyha környezetünkről beszélünk, egy ember által alkotott környezetről, akkor felelősséggel tartozunk a házi állatokért, a ház körül tartott, illetve hát a menhelyen élő állatokért is. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy az alapvető filozófia alapján helyes, hogy az Európai Unió most azt mondja, hogy azok a problémák, hogy hogyan kezeljük az állatokat, azt ott helyben, a régióban, a tagállamon belül jobban lehet szabályozni, mint Brüsszelből, ami elég messze van az egyes tagállamoktól és régióktól, amikor tulajdonképpen delegált eszközökről van szó. Ez rendben van, jól hangzik, csak az a baj, hogy nem működik. Tehát a filozófia, hogy a tagállamok legyenek a felelősség, az helyes, de hát az a tapasztalatunk, hogy ez nem működik a gyakorlatban. Volt alkalmam egyébként, még annak idején, amikor a Bundestag tagja voltam, ellátogatni Romániába az EU-s csatlakozása előtt, és nem is annyira a jogalkotásról volt szó, mert a jogalkotás, főleg az állatvédelem területén Románia, Romániában ez egyik legjobb Európában, csak az a baj, mint ahogy mondtam, hogy a gyakorlatban nem működik. Az a probléma, hogy a tagállamok nem akarják, nem tudják, vagy nincs elég forrásuk arra, hogy például a kasszációs programokat keresztül vigyék. És ugye mivel nem végzik el ezeket a programokat, egyre csak nagyobbak a problémák, és aztán ott van a végén az a jelenség, hogy a kóbor állatok előbb-utóbb a, a nagy nyilvánosság számára problémát jelentenek, és akkor a következő lépés ezeknek az állatoknak a megölése. Erre nem volna szükség, ha korábban már a leltárba vétel úgymond megtörtént volna, és korlátozni lehetne ezeknek az állatoknak a szaporodását. Úgyhogy szerintem ez az alapvető jelenség. És a kérdésem a bizottság felé, hogy hol tudunk akkor megállapodni. Nyilván a tagállamok nem szeretnék azt, hogyha az EU itt beleszólna ezekbe az esetekbe, dacára annak, hogy a körülmények jelenleg egyszerűen tarthatatlanok civilizált társadalomban egyszerűen nem is lehet megérteni és másokkal megértetni, hogy mi történik. Mégis a tagállamok azt mondják, hogy nem kell itt belebeszélni, magunk módján megoldjuk a problémát. Úgyhogy az, a végén kezdeném, és a kérdésem a bizottság felé, az az ugye, hogy minimálisan mit fogalmazhatunk meg és azt szerintem az volna, hogy az állatokat, amennyiben valóban meg kell őket élni, akkor úgymond rendesen, em- emberségesen történjen. Nem lehetne itt esetleg befolyást gyakorolni az állatokra, illetve a tagállamokra. Nekem úgy tűnik, hogy a középkorban emberségesebben történt az állatoknak a leölése, mint ma. Ma egyszerűen méltatlan körülmények között történik ez. Hogyha Poszanáró képviselő is azt mondaná, hogy ezzel egyet tudna érteni, nyilván parlamentként harcolni fogunk az illetékességünkért, akkor egyet tudunk érteni, de a kérdésem az a bizottság felé, hogy a tagállam tényleg úgy járhat el, ahogy kényekedvére van, ami hát azért eléggé nagy kételyeket vet föl ugye az állatok befogása és a leölése tekintetében. Én agrárpolitikus is vagyok, minden fél évvel foglalkozunk, itt a, a vágóhidakon, a higiéniai előírásokkal, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy nem szabad itt egy ilyen légüres teret teremteni az alkalmazandó jog tekintetében. Szerintem a problémát a végéről kell megfogni, és akkor a, a szaporodás felől kell közelíteni a probléma megoldása felé. Még egyszer mondom, nagyon nem kielégítő a helyzet, úgyhogy a petíciót mindenképpen nyitva kell tartanunk, mert politikai vitára is szükség van Európán belül, a parlamenten belül is, és a tagállamokon belül is. Az, ez a jó, tehát ez volt a rossz hír, a jó hír azonban az, hogy a széles nyilvánosság a lakosság sem tolerálja már ezeket az eseteket, körülményeket, ők is szeretnének mindennek véget vetni. Baszeszku. Köszönöm szépen, Baszeszku kolléganő. Bostináró úr, szeretném elmondani önnek, hogy teljes mértékben eh, osztom a véleményét. Ezek rémes képek, amelyeket látunk. Mellesleg eh, március 24-én egy hónappal ezelőtt szintén bemutat láttak más képeket, egy chihuahua kutyát lemészároltak, egy gyereket a kutyájával egy temető mellett. A, igaz, az állatoknak joguk van az élethez, de az E, embereknek szintén. Én szeretem az állatokat, én nekem is vannak állataim, kóborállatokat magamhoz vettem, de ne értse félre. Embereket is ölnek meg Romániában, és ezeket az ügyeket a média is bemutatta. És hogyha látjuk azt, hogy kutyák ölnek meg gyermekeket, tehát itt egy kutya ölt meg egy gyermeket, erről van szó, akkor az is egy nagyon fájdalmas dolog. Mm, Romániában minden politikai párt, a kormánypárt is és az ellenzék is megtesz mindent annak érdekében, hogy a jelenlegi jogszabályokat alkalmazza. Megvannak a törvényeink, a jogszabályaink, ezeket azonban alkalmazni kell, ahogy Jár úr mondta. Én úgy gondolom, hogy ez a probléma nemzeti illetékesség hatáskörű, nem pedig nemzetközi. Miranda kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A politikai döntés és a jogszabályok alkalmazása között ott van az etika is, a deontológiai kódex. Ebben az esetben, ahogy Jár úr vagy Bostináru úr is elmondták az előző vitában, a deontológia hiányzik. Tényleg halucináló dolgokat láttunk, sokirozó dolgokat láttunk. Azt is tudjuk, hogy nincsenek meg a megfelelő pénzösszegek, aztán a különböző menhelyeken látjuk azt, hogy hiányzik nagyon sok minden. Vannak tagállamok, amelyek, ahogy hallottuk, nem is fogadták el, vagy ratifikálták az Európa Tanács konvencióját a házi kedvencekről. Tehát fel kellene kérni azokat a tagállamokat, amelyek nem ratifikálták ezt a konvenciót, hogy tegyék meg ezt. És ez is egy támogatás lenne politikai szempontból. Galiciából jöttem, ott is vannak nagyon érdekes dolgok. Adoptálni lehet például állatokat, például az adoptálás, az örökbefogadás is egy alternatíva lehet. Hát örökbe lehetne fogadni állatokat. Mindenképpen tartsuk nyitva ezt a petíciót, azt javaslom. Elnök asszony, köszönöm szépen Miranda kolléganőnek, hogyha nincs más észrevétel, akkor a bizottságnak adom vissza a szót. Most a bizottság részéről elnézést, mondja az elnök asszony. Helen Klein következik, aki az előbb nem szólt, nem akart felszólalni, vagy nem szólalt fel. Most akkor kérem, hogy most szólaljon fel, megkapja a szót. Igen, jó napot kívánok, elnök asszony! Én is ö, szerettem volna szólni, már csak azért is, mert a tízes napi rendi ponttal kapcsolatosan ö, akartam szólni. Itt a kóbor kutyák és macskákkal kapcsolatos ö, kontrollról van szó. Nevezetesen az elhagyott, Spanyolországban elhagyott kóborkutyákat úgy tűnik, hogy illegálisan külföldre szállítják. Ugye a petíció benyújtója azt mondja, hogy nem veszik figyelembe a spanyol hat hatóságok az európai jogszabályokat, de elsősorban a kóbor kutyák és macskák ellenőrzésével kapcsolatosan. Zárójelben szeretnék valamit megmondani, ugyanis nem hallottam a, a, azt a kifejezést, hogy hulladékkezelés. Hogyha ezek a populációk ilyen nagy mértékben ö, ott vannak az utcákon, ez azért is van, ugye, mert nagyon sok az élelmiszer, a hulladék, az élelmiszer hulladék, amelyet fogyasztanak. Tehát például a hulladékokat is kellene ilyen értelemben kezelni, kontrollálni. Ugye azt mondja a petíció benyújtója, hogy nem veszik figyelembe a spanyol hatóságok az állatexporttal kapcsolatos jogszabályokat, tehát illegálisnak tekintik ezeket a ö, tevékenységeket. Tehát, hogy Spanyolországból kivisznek határokon túlra kutyákat és macskákat más országokba. Ugye a különböző állatokra vonatkozólag, kutyákra és macskákra vonatkozólag vannak jogszabályok, a, ami a kivitelüket illeti, tehát van nem kereskedelmi jellegű tevékenység, a 998-as per 2003-as jogszabálya a parlamentnek szól erről, nevezetesen például, amikor az házi kedvencek tulajdonosa külföldre utazik, és elviszi magával az állatot is, akkor megfelelő, erre megfelelő jogszabályok vannak, tehát regisztráltatni kell az adott házi kedvencet, kutyát vagy macskát, be kell oltatni, és el kell, és, és útlevélel kell ellátni. Tehát abban az esetben, hogyha egy házi kedvenc a tulajdonossával utazik, hogyha nem vesszük ugye ezt a rendelkezés alapul, akkor már kereskedelmi jellegű tevékenységről van szó. Tehát a kutyának és a macskáknak a szállítása 998 per 2003-as jogszabálynak kell, hogy megfeleljen. És itt mindenképpen erről a kereskedelmi tevékenységről úgymond a befogadó államot is értesíteni kell. A TRASZ nevű informát, informatikai rendszeren keresztül kell ezt megtenni az ellenőrzéseket is el kell végezni, még az állatok kiszállítása előtt, és semmiféle diszkriminációt nem lehet elfogadni ezen a területen. A szankciókat illetően, ha szabálysértésekre kerül sor, az állat, ezen tevékenység, tehát az állatok szállítása során, akkor mindenképpen bizonyítani kell azt, hogy milyen típusú ö, mozgásról van szó az illegális exporton belül, tehát kóbor, kutyák és macskákról van ez szó, és itt csak is esetenként vizsgálatot lehet elképzelni. A az állat útlevelében is ugye jelezni kell, hogy itt nem kereskedelmi vagy kereskedelmi jellegű szállításról van szó. Tehát mindenképpen esetenként kell megvizsgálni, hogy itt illegális kereskedelemről van szó, vagy nem. Ennyit akartam elmondani. Szeretnék válaszolni a második felére, ami a kóbor állatok védelmét illeti. Ezen elgondolkodunk. Van egy regionális bizottság az állategészségügyi világszervezetben. Most éppen azt vizsgálják, hogy hogyan tudnánk együttműködni minden esetre a kóborállatokkal ö, kapcsolatban lesz előre lépés. Elnézést, hogy nem időben érkeztem, illetve hát időben csak korábban kezdték meg a téma tárgyalását. El szeretnénk gondolkozni azon, hogy a házi kedvenceket hogyan lehetne ebbe belevenni. Ezt feltételes módban mondom jogi javaslatot 2014-ben szeretnénk tenni. Meglátjuk majd a vizsgálat során, hogy a kettellésből tartott állatokat az általános keretekbe bele lehet -e venni. De a koborállatokkal kapcsolatban nagyon nagy a fenntartásom, mert ez helyi kompetencia. Azt hiszem, ezt jól elmondták a képviselők és a petíció szerzők is, hogy itt arról van szó, hogy tisztelettel viseltetünk-e a mások, a többiek iránt, milyen a kapcsolatunk a többiekkel. Meg kell érteni az állatot, így vezet az út a tisztelethez. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig két percet kapnak a petíció benyújtói, hogy röviden válaszoljanak az elhangzottakhoz. Pradella úr először. Köszönöm szépen. Hallottunk arról, hogy ugye hogy embereket is megölnek a kutyák. Én Milánóból jövök, és nemrégiben valami hasonló történt nálunk is. Egy kutya, kutya csorda megölt egy ö, idős szemét. És a mi hatóságaink sem tudják igazán kezelni a kóbor kutyák ö, problémáit. A kutyákat ezen eset után a hatóságok begyűjtötték, de nem ölték meg őket. Ugye ezek a kutyák, kóborkutyák csordában éltek, és befogták őket, és menhelyekre vitték őket, vagy pedig odatták különböző személyeknek. Ugye itt több százezer európai polgárt érint ez a probléma, ahogy mondtam, ennyien írták alá a petíciót, és mindenképpen el szeretnék érni, hogy az emberek tisztály, tiszteljék az állatokat, és megfelelő módon viselkedjenek az állatokkal szemben. A 2000 2014-ben, 2015-ben is fognak még bizonyára megölni embereket, de és, és ö, az állatok is fognak embereket megölni. Éppen ezért a lehető leggyorsabban kell fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretnék akkor most arra kitérni, amit a bizottságtól hallottunk. Nyilván igaza van a bizottságnak abban, hogy a tagállamokkal nincs megkötött szerződés, tehát hogyha kínozzák az, em, az állatokat, és ezzel kapcsolatban beadványt ö, juttattunk el, akkor azt a választ kaptuk, hogy nem, nincs illetékesség. A szubszidaritás elvét nyilván szem előtt kell tartani, de az EU ugye csak akkor nyúl bele a folyamatba, hogyha a tagállamok nem tudják kezelni a problémát. Ez az első dolog. A második dolog, az állatvédelmi szervezetek közül mi, az emberek az állatokért, nem azt várjuk, hogy az EU mentse meg az állatokat, hanem azt kérjük, hogy egy EU-szerte érvényes keret jogszabályt alkosson, mert ennek birtokában lesz joga az EU-nak közbelépni. Tehát nem az állatokat megmenteni szólítunk fel, hanem a keret jogszabálynak a megteremtésére. Ezt szerettem volna pontosítani, lehet, hogy ez nem volt teljesen közérthető az előbb. A másik dolog, ezekben a tagállamban léteznek hatályos állatvédelmi törvények, de ezeket rendre nem tartják be. Miközben ugye, hogyha a tagállamokat erre köteleznék, akkor az EU-ban jobban működne. Nem a Vatikánhoz hasonlítható az EU, illetve a tagállamok, hanem a tagállamok alkotják az EU-t, ahol vannak kötelező érvényű törvények. Aztán ugye a költségek. Hát Romániával kapcsolatban elmondtam, hogy a kasztráció igazából olcsóbb lenne, mint az állatnak a leölése. Ismerjük ugye a költségeket. Ez a grafika is azt mutatja, hogy a leölés nem igazából hatékony, hanem a kasztráció lenne a hatékonyabb, hiszen nem szaporodnának tovább az emberek, az állatok. Aztán volt ugye a hasonlat a, a gyermekekhez, illetve az állatok által halára harapott gyerekek. Nagyon sokszor a gyerekek ugye bosszúból utána elkezdik kövekkel dobálni a, az állatokat, a, a kutyákat. A kutyák is megjegyzik ezt, és akkor látnak egy gyereket kővel a kezében, és egyszerűen elkezdenek védekezni amint egy ilyen védekezési mechanizmus elindul, akkor bestiának bélyegzik meg ezeket a kutyákat, és hát ez egy ördögi kör. Ez a napi bántalmazás, ez a, az állatok leölése egyszerűen mentális módon is befolyásolja a gyerekeket és azoknak a lelkét, és ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. hogyha túloznék, akkor tulajdonképpen erőszakos bűncselekményeket elkövetők számát is növeljük ezekkel az esetekkel. Lehet, hogy akik erőszakot követtek el, vagy gyilkosságot követtek el, lehet, hogy korábban úgymond idézőjelben csak állatokat kínoztak, vagy öltek volna le, és innen tettek egy lépést tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen az elhangzottakat, a petíciók nyitva maradnak, ugye ez volt a kérés, és egyhangulag a petíciós bizottság politikai mandátumot is kapott, ahogy erre utaltak a kollégák is nevezetesen mindenképpen tudatosítani kell az emberekben, hogy mi is a probléma, de az Európai Unió hatásköre benne foglaltatik a szerződésben, ezt nem lehet meghaladni, és most egy olyan tanulmányra gondolok, amely az olaszországi kóbor kutyákkal foglalkozott, és arra utalt, hogy mennyire fontos foglalkozni ezzel a témával. Tudományos adatokkal szolgált arról, hogy a kóbor kutyáknak milyen kihatása van a környezetre, a polgárok egészségére. Azt hiszem, hogy eh, nagyon sok olyan témánk van a különböző ágazatban, amely témákat illetően azonnali eh, intézkedéseket lehetnek kérni a bizottságtól, és a koordinátorok ülésén most majd javaslatot fogok tenni arra, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadjon el a számos ö, petíció értelmében, ugyanis nagyon sok petíciót kaptunk e témát illetően, és folyamatosan érkeznek a petíciók. Nagyon-nagyon sok aláírással. Tehát mindenképpen egy állásfoglalást szeretnék elérni itt a parlamentban, mert mindenképpen szükség van sürgős intézkedésekre, természetesen nem beleavatkozva a különböző hatáskörökbe. Ha egyetértenek, akkor majd beszélünk arról, hogy milyen típusú állásfoglalási indítvány szeretnénk elérni, de most azt mondom, hogy ezeket a petíciókat nyitva hagyjuk, és politikai jellegű kezdeményezéseket fogunk elindítani. Köszönöm szépen a, azoknak, akik itt voltak, a petíciók benyújtóinak, a szakbizottság ülését most berekeztem, és néhány percen belül megkezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm.